szalasszuk ezt. Mindenképpen szeretném, hogyha megkapnánk a lehetőséget arra, hogy hamarabb kerüljön erre sor, és részt vessünk ebben, hogy ugyanúgy, ahogy az korábban is történt. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést, mondja az elnök. Biztos vagyok abban, hogy ezt illetően majd még lesz egy vitánk, és ezen vitát figyelembe véve fogjuk meghozni majd a döntést ebben az ügyben. Az első napirendi pontunk ma az az elnök nyilatkozatta a második világháború alatti roma népírtás EU általi elismerése. Az Európai Parlament képviselői tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! A romák jelentik az Európai Unióban a legnagyobb etnikai csoportot. és ők a leginkább elnyomott kisebbség is, és a legrégebb óta elnyomott kisebbség Európában. A második világháború során fai megkülönböztetés alapján üldözték őket, akár csak a zsidókat, és több ezer romát megöltek, akik Európa állampolgárai voltak évszázadok óta. A 66. évfordulója az Auschwitz-i koncentrációs tábor felszabadításának január 22-ére esett, és a román képviselték az egyik legnagyobb áldozat csoportot a második világháború során. Csak nagyon kevés európai ország ismerte el a romák elpusztítása népírtásként a második világháború során. Súlyos traumán estek át esett át ez a népcsoport, és a diszkriminációnak leküzdésének legjobb módja az az oktatáson keresztül történik. Az Európai Unió mindig is kiáll az emberi jogok mellett, és a mai napon a roma testvéreinkről emlékezzünk meg. Emlékeznünk kell a szenvedéseikre azért, hogy jobban meg tudjuk érteni ezt a helyzetet. Egy nagyon rövid vita következik most ebben a témában. Kérem, hogy ne hagyják el a termet. A tanács részéről lesz egy hozzászólás. A magyar elnökség számára a legnagyobb prioritás a roma integráció. Az Európai Bizottság részéről az alelnök fog hozzászólni, és a politikai frakciók pedig rövid nyilatkozatot kapnak szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Elkezdjem. Kolompár Friderika Porajmos túlélő szavait idézem. Apámat akkor találtuk meg, amikor Auschwitzba kimentünk, 94-ben vagy 95-ben, augusztus 2-án. Egy nagy táblán volt a nevük sorba, végig

Thank you, madam. Köszönöm szépen, tisztelt miniszterasszony. Sefkovics alelnök úr következik most. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők. Néhány nappal ezelőtt az Európai Parlamentben együtt emlékeztünk meg a holokauszt túlélőiről. Az Európai Bizottság nevében nagyra értékelem azt, elnök úr, hogy ma megemlékezhetünk a roma, roma holokauszt áldozatairól, és a Washingtoni holokauszt eh, múzeumban mindig eh, sokkolva állunk a tények előtt. Akik eh, ellátogattak Jeruzsálem, azok tudják, hogy, hogy az emberek innen megrázva távoznak, és el sem tudjuk képzelni, hogy hasonló események rátszottak le 60 évvel ezelőtt Európában. Beszélnünk kell erről, meg kell tanítani ezt a gyermekeinknek, hogy ilyen szomorú történet volt a múltban, mert különben a történelem megismétli magát. Biztosnak kell lennünk abban, hogy emlékezünk erre a szörnyűségre, és nem fog ez megismétlődni. Együtt kell fellépnünk, együtt kell megküzdenünk a múlt szellemeivel. A történelem megmutatta azt, hogy az intolerancia és eh, a gyűlölet mihez vezethet. Az Európai Unió pontosan ezért az alapvető jogokra és értékekre épül. Ehhez hozzátartozik a kisebbségek védelme, a szabad ö, eh, ö, eh, utaz, mozgás ö, védelme, és ez mind vonatkozik a romákra, és elfogadhatatlan az, hogy a 21. században a romák még mindig szembe kell, hogy nézzenek a fai alapú megkülönböztetésen. Sokszor szembe kell nézniük a romáknak a rasszizmussal, a szociális kirekesztéssel, sok gyermek, sok roma gyerek még mindig az utcán van, ahelyett, hogy iskolába járna. Megfelelő esélyeket kell kínálni a román, romáknak a munkaerőpiacon, és meg kell szüntetni velük szemben a kizsákmányolást és az erőszakot. A romák stratégiai fontosságúak eh, az Európai Unió számára, és eh, az Európai Bizottság pontosan ezért kész arra, hogy javítsa a romák helyzetét, szociális és gazdasági integritásukat elősegítve. Állandóan munkálkodunk ezen cél érdekében, ez egy hosszú távú célkitűzés számunkra. El kell ismernünk azt, hogy a roma integráció illetékessége elsősorban a tagállamoknál van, és ezért adtunk át egy konkrét intézkedési listát a tagállamok számára, amelyel sokkal hatékonyabban tehetnek a roma integrációért. Van egy politikai eszköz tehát már, amit a romáknak szenteltünk. Ugyanakkor felmérésünk azt mutatja, hogy a tagállamoknak továbbra is növelniük kell a hatékonyságot a politikai kapcsolatban a romák integrálását illetően, és ezért a bizottság a magyar elnökséggel együtt áprilisban elkíván fogadni egy európai keretet, amely a nemzeti romá stratégiák összehangolására vonatkozna. Hölgyeim és uraim, végezetül ebben a pillanatban hadd hangsúlyozzam még egyszer, hogy az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja az Európa, Európában az alapvető jogok megvédését,

a frakció alelnöke Szoboda úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az elnökség, illetve a bizottság alelnökének is szeretnék köszönet mondani, és mindenkinek, aki azt kérte, hogy beszéljünk erről a témáról, főként Gönc Kingának a frakciómból szeretnék köszönetet mondani, hiszen a romák népírtását egy kicsit elfelejtették a zsidókkal szembeni népírtás mellett. De mások is áldozatúan estek a nemzetszocialisták tisztogatására, mint például a homoszexuálisok is. A legjobban akkor tudunk megemlékezni az áldozatokról, hogyha előre gondolunk, és egyetettek az előttem szólóval és nem látunk elégedettek jelenleg a romák helyzetével a kontinensünkön. Mi mindig diszkriminálják őket, mindig vannak előítéletek velük szemben. Van egy olyan ország, amely nem romáknak kívánja most már őket nevezze, nem cigányoknak. Nem kritizálni akarok itt, hanem szeretnék arra figyelmeztetni, hogy le kell küzdeni a diszkriminációt, az előítéleteket, Évek óta foglalkozunk a parlamentben már a romák kérdésével, és mindig meg kell állapítanunk azt, hogy még mindig nagy problémák vannak a romákat övezően. Ez a diszkriminációs ciklus, a hátrányos helyzetben létük, ezeket nem sikerült még megszüntetnünk. Vannak olyan helyek, amely mindig külön oktatják a gyerekeket, és örülök annak, hogy a magyar elnökség mindenképpen foglalkozik ezzel a témával. Minden, akármilyen különbözőségünk ellenére, tisztelt miniszterasszony, szerintem bizonyá, bizonyára sikeresek leszünk ebben a kérdésben. A frakciónk a mai délután során szeretne idézni Günther Grászt, aki azt mondta, hogy a, nem csak a nemzeti határokat kell figyelembe venni, hanem arra is ugye kell, hogy nem szabad egy gazdasági kolosszussá fejleszteni Európát. A, főként a romák voltak azok, akik igazán tudták a szabad mozgást úgy gondolom, hogy meg kell teremtenünk a keretet ahhoz, hogy ott érezhessék magukat a romák otthon, ahol szeretnének. Meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy szabadok legyenek, anélkül, hogy behonnan kiutasítanák őket. Hogyha már ezt elértük, akkor sokat értünk el, és, és így e, és talán így jobban tudjuk tenni mindazt, ami a második világháborúban történt. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Jelenáta Weber következik a liberálisok nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szamad Ripen azt jelenti a roma nyelven, hogy pokol a földön. Ez a romákon elkövetett holokauszt. Ezt élték át, a, földi poklot élték át a romák a második világháború alatt Európában. Több százezer embert öltek meg azért, mert a roma népcsoporthoz tartoztak. Nem tudjuk, hogy hányan. A Washington dc lévő Roma Múzeum abból indul ki, hogy negyed millió ember lelte halálát a második világháború világháborúban, mások egy millió romáról beszélnek. Ez a bizonytalanság, ez abból adódik, hogy nem igazán mérték föl a helyzetet, és nem igazán egyértelműek a visszaemlékezések. Évszázadokon keresztül ignorálták ezt az népcsoportot, vagy diszkriminálták őket. Ezért nagyon fontos az Európai Parlamentnek ez a nyilatkozata, amely az elnök amelyet az elnök mutatott be. Ez történelmi időpont, történelmi pillanat, ehhez ezt azonban konkrét döntéseknek, lépéseknek kell követniük. A roma népírtás elismerése rendkívül fontos, ezt a tagállamokban is követni kell és a történelmünk jobb megismerését támogatni kell. Az európai polgároknak jobban meg kell ismerniük az európai történelmet, és tanulniuk kell a Eh, roma holokausztról is. Eh, az évszázadok során rabszolgasorban éltek eh, a romák. Itt az ideje, hogy felismerjük, hogy milyen feladataink vannak, kötelességeink vannak a roma népcsoporttal szemben. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nem leszek, siker, nem leszek sikeresek se a nemzeti, se az európai roma stratégiák. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Katrin Keresz következik a zöldektől. Nagy, nagyon megérintett ez a vita és ez a nyilatkozat. Szeretnék személyesen is köszönetet mondani az elnök úrnak az elkötelezettségért. A cigányok ellen elkövetett holokauszt elismerése, népírtás elismerése történelmi pillanat. A manus, a szinti, a roma, a népcsoport ellen elkövetett bűncselekmények elismerése rendkívül fontos. Ezen sötét időszak alatt rengeteg embert végeztek ki Történelmi pillanat ez az európai polgárok számára is. Ne felejtsük el, hogy a cigány népcsoport az első olyan népcsoport, amely szabadon mozgott Európában, még azelőtt, hogy a közös európai térséget létrehoztuk volna. Most pedig a 10 milliós roma népcsoport, ez a legnagyobb kisebbségünk, és ők is a mi történelmünk részét képezik nagyon is eljött már az ideje, kedves kollégák, hogy újra újra foglalkozunk ezzel a népcsoporttal, és a bizalm, bizalmat építsünk ebben a népcsoportban az európai intézmények iránt. Kétszeresen is szenved ez a népcsoport. A háborúban elszenvedett a háborúban elszenvedett szenvedéseikhez hozzáadódott még az, hogy mindenki ezt elfelejtette, elignorálta, ignorálta, nem beszéltünk róla. Itt az ideje, hogy emlékezzünk, itt az ideje, hogy ezt kimondjuk, hiszen ez a jövőnk része, az emlékezés. Az, a Európai Parlament, a tagállami parlamentek keleten, nyugaton, Európában mindenütt vállalták a felelősséget, és kimondták ezt a, ezt a népírtást, ezt megtette a Bundestag is múlt héten. Ez az első lépés, hogy közeledjünk ehhez a népcsoporthoz, és őket közelítsük Európához. Nagyon hosszú még az ösvény, de ne feledkezzünk meg ezekről az emberekről. Dziękuję pani za wystąpienie. Köszönöm szépen. Migászki úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az a tény, hogy a roma népcsoportot népcsoport sok tagját szintén kiirtották a második világháborúban, ez ugyanúgy tény, mint a, a zsidó holokauszt azok, akik nem veszik komolyan a cigány holokausztot, azokat azok ugyanolyanok, mint akik a zsidó holokausztot tagadják. Az Auschwitzban elpusztult emberek egy harmada roma volt, rengeteg lengyel volt közöttük. Természetesen a többi nemzet hozzátartozóira is emlékeznünk kell, akik a holokausznak áldozatául estek. Ami a holok az Auschwitz-i megsemmisítő táborban, Katinban vagy más horrorisztikus táborokban történt, ezt nem szabad elfelejtenünk. elfelejtenünk. Erre mindig emlékeznünk kell, nehogy még egyszer megtörténhessen. Itt az Európai Parlamentben ez erkölcsi kötelességünk, hogy erről megemlékezzünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Cornelia Ernst következik. Tessék. Hölgyeim és uraim, nagyon-nagyon fontos pillanat ez ma itt, amikor az Európai Parlamentben első ízben emlékezünk meg a roma holokausztról. Engedjék meg, hogy azzal a búcsú levéllel kezdjem, amelyet egy 14 éves fiú 1943-ban írt, Robert Reinhardt volt a neve, és a deportációja előtt írta ezt a levelet, mielőtt Auschwitzba deportálták volna. Azt írta, megtaláltam a szüleimet, a koncentrációs táborba szállítanak bennünket. Érzelmileg már felkészültem a halára, még egyszer köszönök mindent, mindenkit üdvözlök, és viszont látjuk egymást a mennyországban, Robert. Hölgyeim és uraim, ez a fiú ugyanúgy, mint 15 ezer más roma áldozat nem tudott visszatérni a koncentrációs táborból. És annak ellenére, hogy a romák a zsidókkal együtt a tömeggyilkosság első áldozatai voltak, ma 75 évvel később még mindig nem, nem ismerjük a teljes igazságot, és gyakran elhallgatjuk a többségi társadalom felelősségét is ebben. Fel kell tárni a teljes igazságot a történelem e fejezetéből. A romák ellen elkövetett népírtást emberiség elleni büntetként kell elismerni, annak érdekében, hogy a történelem ne ismételhesse meg önmagát. Szenvedélyesen harcolnunk kell ezen események ellen, az olyan rasszista események ellen is, amelyek például a múlt év előtt Magyarországon történtek. Bátran kell szembeszállnunk az ilyen eseményekkel. A szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás nem egyesek privilégiumát képezik, hanem mindenki jogát, hiszen az emberi jogok elidegeníthetetlenek. E, köszönöm, köszönöm szépen. Szavala asszony kért szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégáimhoz, akik eddig szóltak. A romák sokat tettek azért, hogy Európa létrejöjjön, illetve sokat tettek Európa kultúrájáért is. Szeretném elmondani, tisztelt elnök úr, hogy minden program, amely a romákkal foglalkozik az Európai Unión belül, az, az és amit az Európai Bizottság kezdeményez, azok a programok gyakran foglalkoznak a szociális kirekesztéssel. Azt javasolnám, hogy legyen egyfajta racionális megközelítés, de azt javasolnám, hogy az Európai Bizottság fogadjon el egy olyan kezdeményezést, amely kizárólag csak a romákkal foglalkozik, nem csak nem, nem mindenkivel, akit kirekesztenek, hanem egy roma specifikus programra van szükség, mert itt sokkal hatékonyabban lehetne fellépni, sokkal hatékonyabban, mint nemzeti szinten. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, it's, uh, end of our debate. Köszönöm, ezzel lezárom a vitát. Köszönöm szépen a soros elnöknek, köszönöm a tanácsnak, köszönöm az Európai Bizottság alelnökének, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ezen a vitán. Rendkívül fontos volt ez mindannyiunk számára. Ezt a vitát tehát lezárom. Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji. Most pedig a következő napirendi pontra térünk rá, mégpedig az Európai Tanács ülésének előkészítése 2011. február 4-e tanács és a bizottság nyilatkozatai.